Dear colleagues, Kedves kollégák! Itt az ideje, hogy megkezdjük az első napi rendi pontunk tárgyalását. Ez a napi rendi pont egy eszmecsere Falkenberg főigazgatóval, amelynek a témája a hulladék jogszabálycsomag. Önök is tudják, hogy ennek a csomagnak nagyon hosszú időre nyúlik vissza a története, és még mielőtt kezdjük a munkát, olaszul szeretnék valamit mondani. Se lo faccio in italiano, ma questo... Elnézést, hogy olaszul fogok beszélni, de ez sokat könnyít a helyzetemen, mert valamit szeretnék mondani ennek a csomagnak a történetéről, a körkörös gazdaságon belül. Nagyon jól tudjuk, hogy mi a történet ennek. Azt a tényt ismerjük, hogy a parlament kezdett el foglalkozni ezzel a jogalkotói csomaggal, és az a meghallgatás, amire ma sor kerül, része ennek. De azt is mindannyian tudják, hogy volt egy csomó plegyka, összeütközés a bizottsággal ebben a témában, amely a mi véleményünk szerint, a parlament véleménye szerint továbbra is a munkatárgyát kell, hogy képezni. Már döntöttünk ezzel kapcsolatban, mint környezetvédelmi szakbizottság, és A parlamenti szakbizottságok, illetve a végrehajtó bizottság képviselői is úgy döntöttek, hogy marad ez a csomag. A legutolsó plenárison is egy állásfoglalás keretén belül erről volt szó, ahol nem igazán többség támogatta. Azonban, amikor arról volt szó, hogy a csomagot felül kell vizsgálni, a többség mellette volt. Tehát a parlament rendelkezik azzal az akarattal, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Amikor a munkaprogramról volt szó a plenárison, akkor is hallottuk, hogy az Európai Bizottság ambíciózusabb javaslatra készül az előzőhöz képest. Ezért úgy gondolom, hogy a mai találkozó Falkenberg igazgatóúrral, illetve a későbbi meghallgatás fontos pillanatai lesznek az intézmények közötti találkozónak, abból a szempontból is, hogy részletesebben foglalkozunk ezzel a témával, és hogyha bármi javaslat fogalmazódik majd meg a bizottság részéről, ennek eredményeképpen nagyon várjuk. Mi ENVI szakbizottságként mindig is meg akartuk vitatni ezt a kérdést, és ezt a jogalkotói javaslatot a tanácsal. A tanácson belül is nagyon sok miniszter fogalmazta meg azt a véleményt, hogy meg kell tartani ezt a csomagot. Több környezetvédelmi miniszter írt tanácsként az elnökségnek, illetve a bizottságnak, hogy maradjon meg ez a csomag a programok között. Aztán a végső döntés értelmében folytatjuk a munkát, úgyhogy ez nagyon fontos pillanat az eljárás és a folyamat szempontjából. Most pedig Bonafé kollégának adom meg a szót, aki a hulladékcsomag témájának előadója. 5 percben fogja elmondani, amit szeretne, és aztán természetesen Falkenberg főigazgató úré lesz a szó. Parancsoljon, Bonafé asszony! Köszönöm, elnök úr, a szót! Szeretnék Falkenberg igazgató úrnak is megköszönni, hogy eljött hozzánk ma. Én egy kicsit másfajta hozzászólásra készültem, eh, hogy a javaslat lényegéről beszéljek, hiszen ez nagyon fontos téma. Nyilván vannak erős pontjai a javaslatnak, mint ahogy például első alkalommal lesz egy egységes kalkulációja az újrafelhasználásnak, ambiciózus célokkal, hogy a hulladékot hogy tudjuk felhasználni ismételten, ez nagyon fontos. És persze kétségtelenül vannak kritikus pontok is, a javaslatban, amelyek kapcsolatban még lényegi munkára van szükség. Nyilván ennek része a mai találkozó is, és persze az elkövetkezendő hónapok során és hetek során is ez lesz. Az elmúlt hónapok során nem annyira a lényegről volt szó a javaslat kapcsán. Ön is említette, hogy bizonyos plegykák is megfogalmazódtak. A parlament természetesen nem értette, hogy a bizottság miért döntött úgy, hogy úgy, a 2015-ös programok közé ne vegye be ezt a témát. Én azonban röviden szeretnék visszatekinteni, és a levélhez visszatérni, amit Juncker elnök úr fogalmazott meg, hogy a parlament és a tanács első reakciói alapján ezt a csomagot értékeljük. Hiszen ennek a célja például a foglalkoztatottság növelése is. Vele biztos úr aztán prioritásként kezelte a zöld növekedés, a körkörös gazdaság, a hulladék újrahasznosítás szempontjából. Végül Timmermans alelnök úr, biztos úr, aki a plenárison azt mondta, hogy visszavonják a javaslatot, mondván, hogy 2015-ben ambiciózusabbal váltsák fel, és itt idézem őt, ami több mint egy ciklusból áll majd. Tökéletesen egyetértek azzal, hogy nyilván ennek hozzá kell járulnia a növekedéshez, a munkahelyteremtéshez. Persze, Falkenberg igazgató úr is nagyon jól tudja, hogy szükség van itt bizonyos hatástanulmányok elkészítésére, két millió új munkahely megteremtése szempontjából, stb. stb. stb. Tehát nagyon fontos az 1%-os GDP növekedés a körkörös gazdaságnak köszönhetően. Tehát 10-40%-os emelkedés a hulladék felhasználás terén, tehát ezek azok a kérdések, amelyek felmerülnek, hogy tulajdonképpen mit is jelent az, hogy ambiciózusabb lesz a javaslat itt vannak ezek a számok, hát ezek nagyon jól néznek ki, de ez azt jelenti, hogy más kérdésekkel is foglalkoznak, majd nem csak a hulladékkal. Ez is nagyon jó, de ebben az esetben a kérdésem az, hogy 2015 végén tekintettel arra, hogy 15-ben születik meg az új javaslat a bizottság részére, akkor mi lesz? benne lesz már az új aspektus is ebben, vagy pedig akkor kell találni majd egy új megoldást. Úgy gondolom, hogy gyakorlatilag a, a parlament már holnap reggeltől kész a munka beindítására, de a kérdésem az, hogy akkor miért vonják vissza a javaslatot? Miért nem kezdjük el a munkát inkább holnap már közösen, azért, hogy elérjük a célkitűzéseket? Tehát, egy kicsit tanástalan vagyok itt most, és még egy dolgot el szeretnék mondani. A bizottság hat hónappal ezelőtt elkészült a javaslattal, de hát azóta váltás történt a bizottságon belül, és hát ugye a tanács is véleményezte ezt a helyzetet, hogy ne vonja vissza a bizottság a javaslatát, és hát az igaz, hogy állásfoglalás nem született a programot, illetően a parlament részéről, de hát elég nagy többség támogatta azokat a módosító indítványokat, amelyek azt kérték, hogy ne vonják vissza a javaslatot. Hát úgy tűnik, hogy lassan lejár az időm, eh, de még egyszer el szeretném mondani, amit már tegnap is elmondtam, hogy most a, a lett elnökség során jó lenne, ha előrelépnénk. Végül azt szeretném elmondani, hogy természetemnél fogva optimista vagyok, biztos vagyok benne, hogy a bizottság minden ma elhangzott dolgot átgondol, és Falkenberg igazgató úr a jelentés elkészülésére is értékel mindent. Köszönöm szépen, köszönöm. Most pedig Falkenberg igazgató úr következik, parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy megszervezte ezt az ülést, és meghívott. Valóban, amikor December elején megkaptam ezt a meghívást, az volt a benyomásom, némileg, mint Simona Bonafének is, hogy a javaslat részletkérdéseiről tartunk majd eszmecserét, azon javaslatról, amelyet a bizottság előterjesztett. Azóta a bizottság úgy döntött, hogy ezt a javaslatot nem folytatja ebben a formában, abban a formában, amelyet, eh, amelyben előterjesztette. Szeretné szemügyre venni azt, hogy jogalkotási fellépés által Európa hogyan tud a legjobban előre haladni a körkörös gazdaság irányába, és hogyan tudunk a lehető legjobban hozzájárulni a növekedéshez, hogyan tudunk nagyobb lendületet adni a növekedésnek, mert az új bizottság ennek nagy jelentőséget tulajdonít a 28 tagállamban. Ezt sürgős kérdésként kezeli. A bizottság és Simona Bonafé is elmondta ezt, ön is utalt rá. Meghozta a döntését, de azt nyilatkozta, hogy formálisan akkor hozza meg a döntést, miután konzultált a parlamenttel és a tanácssal. Szorosan nyomon követtük a parlamentben a vitát, és azt tapasztaltuk, azt láttuk, hogy a parlament nem fogadott el állásfoglalást a bizottság munkaprogramjáról, ugyanakkor nyomon követtük a vitát, a parlamenti vitát, és tudomásul vettük azt, hogy mennyire egyértelműen a körkörös gazdaság mellett foglaltak állást, és a jobb hulladékkezelés mellett itt az Európai Unióban. Az a célunk, hogy hasonló vitát tartsunk a tanácssal, és a bizottság formálisan döntését majd valamikor februárban hozza majd meg, miután mindkét intézmény, a parlament és a tanács lezárta ebben a témában a vitát első eh, pontosításként azt mondhatom, hogy miért is mondta vissza a bizottság ezt a javaslatot. A bizottság jelezte, hogy új javaslatot, egy átfogóbb javaslatot fog előterjeszteni, amely nagyra törőbb is lesz. És eh, ez még, eh, erre még ebben az évben, 2015-ben sor kerül. Úgy gondolom, hogy ez is egyértelműen mutatja, hogy a bizottság figyelembe veszi a parlamenti vita során kifejtett álláspontokat és nézeteket, de ez egyébként illeszkedik a bizottság átfogó növekedési stratégiájába. Kérdés, hogy akkor miért helyezünk előtérbe egy újabb megközelítést. Nem tudom részleteiben definiálni még az új javaslatot, hiszen a javaslattal kapcsolatos munka jelenleg veszi kezdetét. Ugyanakkor vannak bizonyos problematikus területek, vannak gyenge pontjai a régi javaslatnak. Ezekről már hallhattunk. A tanácsban, a tanácsi munkacsoportokban tartott előzetes eszmecserék során, a környezetvédelmi tanácsülésen is a parlamenti képviselők is felvetették ezen hiányosságokat és gyenge pontokat. Szemügyre vettük a körkörös gazdaságot, és jogalkotási javaslatot terjesztettünk elő a létező hulladékkezelésre. Ez, ezt meg kellett tennünk, hiszen itt létező jogszabályokról van szó, amelyek felülvizsgálata szükséges és az előttünk levő javaslatban azt tettük, hogy hangsúlyt helyezünk ezen javaslatok, ezen jogszabályok lényegi elemeire, és arra törekszünk, hogy nagyra törőbbé tegyük ezen javaslatokat. A célkitűzéseket szeretnénk kibővíteni, hogy nagyobb stabilitást biztosítsunk, és jogbiztonságot a szükséges beruházásokhoz mert meg kell teremtenünk a szükséges infrastruktúrát, azon létesítményeket, amelyek a hulladékot kezelnék, ahelyett, hogy a hulladék jelentős mennyisége továbbra is a szemét lerakókban, landoljon. 2,5 milliárd tonna hulladékról van szó, amelyet évente Európában a szemét lerakókon helyezünk el, és úgy gondolom, hogy meg kell találnunk a módját annak, hogy ezen kérdéseket hogyan kezeljük hatékonyabban. Ami az új javaslatot illeti, a bizottság jelezte, hogy a teljes körkörös gazdaságot venné figyelembe. A jogalkotási javaslataink a hulladék szegmensre összpontosítanak ebben a körforgásban, de tudjuk, hogy az újra felhasználás leegyszerűsödik. Már a termékek tervezése során, és olyan anyagokat használunk fel, amelyeket szelektíven lehet kezelni, és felhasználjuk a különböző anyagok toxicitásával kapcsolatos szakismereteinket, és amikor a recycling szakaszhoz érkezünk el, akkor különböző technikai problémák merülnek fel, hogy a másodlagos nyersanyagokat jobban használjuk fel, vagy pedig vagy pedig olyan problémák merülnek fel, amelyek miatt nem tudjuk újrahasznosítani ezeket a másodlagos nyersanyagokat, úgy, hogy azok ismét versenyképesek legyenek, és fel tudják venni a versenyt az elsődleges nyersanyagokkal. Tehát ez kell, hogy legyen a célunk, ezt akarjuk elérni. Az egész körkörös gazdasággal kapcsolatos elemzés a források hatékonyságának elemzéséből indul ki, Tudjuk, hogy a bolygók erőforrásai korlátozottak, bizonyos határokba ütközünk, és ezért, hogyha az életminőséget szeretnénk fenntartani, és emberek millióit szeretnénk a fejlődő országokban a jelenlegi élethelyzetükből kiemelni és javítani az életminőségüket, akkor jobban fel kell használjuk a nyersanyagokat és a természeti erőforrásainkat. Ez tehát a célunk, és úgy gondolom, hogy amire a bizottság törekszik, az a következő. Szeretnénk egy átgondolt javaslatot előterjeszteni, amelyben levonnánk a tapasztalatokat a jobb jogszabályalkotásból, a szubszidiaritást is figyelembe vennénk, azt, hogy hogyan tudjuk legjobban előre mozdítani az Európai Uniót, nem pusztán jogszabályokról szeretnénk dönteni, hanem arra törekszünk, hogy a jogszabályokat végre lehessen hajtani. És a befektetési szükségleteket is figyelembe kívánjuk venni. amikor azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne a barozó Bizottság által előterjesztett javaslatokat felülvizsgálni, bizonyos infrastruktúrális környezeti projekteket is szeretnénk bevonni, olyan projekteket, amelyeket az úgynevezett Juncker befektetési csomagból, ebből a kezdeményezésből lehetne finanszírozni szeretnénk előrukolni olyan ötletekkel, amelyek segítségével további befektetéseket lehetne generálni az Európai Unióban, és tanulmányozunk azon projekteket, amelyek finanszírozását lehetővé tudnánk tenni ebből a csomagból. És megnézzük azt is, hogy a körkörös gazdaság koncepciójánál hogyan tudunk jobb hulladékkezelő létesítményeket létrehozni. Tehát a javaslatunk jobban meghatározná azt, hogy hogyan szeretnénk előrelépni, milyen menetrend alapján, és amikor ez az egész kép összeáll, akkor lenne egy hatékonyabb javaslatunk. Ez a szándékunk, erre törekszünk. Ennyit tudok most megosztani önökkel. Ahogyan említettem, nem tudom most ismertetni önökkel az alternatív javaslatok részleteit, hiszen ezeket még ki kell dolgozni, de szerettem volna felvázolni önöknek azt, hogy milyen irányba mozdul el a bizottság. Ezt a munkát gyorsan szeretnénk elkezdeni, és még egyszer hangsúlyozhatom, hogy a bizottság kötelezettséget vállalt amellett, hogy a módosított javaslat a tanács és a parlament elé kerül még ebben az évben. Köszönöm szépen! Grazie, grazie di questo. Köszönöm szépen Köszönöm ezt a beszámolót, és el kell mondanom, hogy ami engem illet, mielőtt még átadnám a lehetőséget a koordinátoroknak a kérdezés jogán, van egy kis megjegyzésem, főigazgató úr. az volt az érzésem, hogy a karbontermékekről nagyon sokat beszélt most. És hát ezt nagyon nehezen tudjuk megindokolni a bizottság részéről, hogyha másképp áll ehhez a kérdéshez. Mert minden egyes alkalommal arról van szó, a logika szintján, hogyha valaki egy döntést hoz, akkor annak valamilyen oka kell, hogy legyen, és ezt meg kell tudnunk érteni. És ezt szeretnénk mindannyian érteni, mert világos, hogyha van valami, amivel nem ért egyet a javaslatban a bizottság, tehát módosítani akarja, akkor meg szeretnénk érteni, hogy mik ezek? Tehát, hogy mik nem tetszenek már a javaslatban a bizottságnak? A kérdés tehát az, hogy most akkor jobb szabályozás, vagy ambíciózusabb. Ezt, ezt nem egészen értjük, ezt a megfogalmazást. Tehát meg fogjuk kérdezni a biztostól, az alelnök úrtól, hogyha ide jönnek hozzánk a szakbizottságba, mert a szakbizottság az okokat szeretné megérteni mert csak az okok ismeretében tudja eldönteni, hogy egyetérte velük, avagy más véleményen van. Ezzel már is a koordinátoroknak adom meg a szót. Caroline florence kezdenénk. Nos, nem érzem jól magam a bőrömben, ugyanis egy nagyon nagy tiszteletben álló köztisztviselőt eh, kell kellemetlen helyzetbe hoznom, de hallottam, hogy azt mondta, hogy ha elgázolnak, akkor adjuk csak fel, és hát eh, vele biztos úr, kérem jegyezze ezt meg, hiszen ő az illetékes. Elnök úr, szeretnék hangot adni annak, hogy mennyire elégedetlen vagyok, azért, mert nincs itt a biztos. Nem emlékszem egyetlen egy olyan témára sem, amely ennyire vitatott lett volna a tanácsban vagy a bizottságon belül, így vagy úgy nyilatkozik ugye erről a bizottság, hát akkor mégis hol van ő? Jól megfizetik, jöjjön el ide. Hogyha egy magánvállalatban lenne az ügyvezető, akkor azt hiszem, hogy már ma este kirúgnák úgyhogy tudnia kell, hogy mihez tartsa magát. Jöjjön el ide, és magyarázza el nekünk azt, hogy miért kerültünk ilyen helyzetbe. És a tartalmi érvek, ezeket osztom, de azért megnyugodhatunk, mert hogyha lesz az új bizottság részéről egy nagyra törő terv, akkor az csak a parlamentek együtt lehet keresztül vinni. Akkor magyarázz el nekem valaki, hogy a bizottság négy éven keresztül dolgozott ezen az anyagon, 20 vagy 30 tanulmányt végeztetett el, amelyek úgy tűnik, hogy ezeket az alelnökök nem olvasták, és akkor majd most egy éven keresztül akarnak ezzel javítani, hát ez alig hihető. Ma reggel megesküdtem arra, hogy most a jól neveltségemről egy kicsit lemondok, és őszintén fogalmazok, itt nem statisztikai szakértők ülnek, hanem olyan emberek, akik a munkájukat akarják végezni. Úgyhogy elnök úr, arra kérnék mindenkit, hogy folytassuk a munkát, hiszen itt van a parlamentben ez az anyag. És szeretném tudni, hogy a bizottság számára egyáltalán adott-e a jogalap, hogy egyáltalán visszavonja ezt az anyagot. Nem vagyok jogász, hál' Istennek, de Azért szeretném tudni, hogy a, bizot, hogy a biztos úr hogy akarja elmagyarázni nekünk, hogy ki akarja vonni innen ezt az anyagot, vissza akarja vonni. Mi folytatnánk a munkát, és segíthetünk azon, hogy még jobb legyen ez a jelentés. Persze vannak ennek bonyolult és vitás problémás részei, a recycling kapcsolatos célokat Romániában vagy Ausztriában nem lehet összevetni, hiszen azért vannak különbségek, amelyeket el kell fogadnunk. Ezen azt hiszem, ebben senki sem kételkedik, de Hölgyeim és uraim, nem akarok Németország és Olaszország, Németország és Franciaország között különbségeket látni. Régóta az Unióban vannak, tegyenek erőfeszítéseket, de nem tesznek mégsem erőfeszítéseket. Úgyhogy valóban egyértelműen kell fogalmaznunk, ezt akartam megtenni most, hogyha esetleg valamiről megfeledkeztem volna, akkor azt mondhatom, hogy az éghajlat, a légkör megváltozott, a bizottság megválasztásának új módszere kapcsán, hiszen voltak jelöltek, és voltak erős politikai erők Európában itt befolyást gyakoroltunk. És listák is létrejöttek, amelyekről ezt vagy azt vagy amazt töröltük. A döntés az nem itt születik meg, és nem az ENVI bizottságban, hanem teljesen máshol hozzák meg a döntéseket, úgyhogy ezért az alelnök úrnak is jó lenne eljönnie vele úrral egyetemben, hogy kifejtsék, miről van szó, és azt hiszem beszedek majd egy-két nyugtatót, hogy ne legyek ennyire ingerült. Köszönöm. Köszönöm, Karl Heinz. De Veszméker a kollega következik. Ik zal eh, Nederlands eh, spreken. Köszönöm szépen, elnök úr. Hollandul szeretnék beszélni. Ebben a felszólalásomban Fakenberg úr. Az ECR árnyékjelentés tevőjeként szeretném üdvözölni önt eh, ebben a bizottságban. És köszönöm szépen a bevezetőjét, egy kicsit titokzatosan fogalmazott, minden esetre úgy gondolom, hogy nem játszik eh, nyílt kártyákkal, és nem akarja a mai napon kijátszani az összes kártyáját, hogy ezzel a kártyás hasonlattal éljek. Ott folytatnám, ahol Florence úr abba a Falkenberg úr. Itt eh, Flandriában választottak eh, képviselővé, Ez a térség úttörője az újrafelhasználásnak, újrahasznosításnak és a zöld gazdaságnak. Meggyőződésem, hogy ezt a tudást, ezt a szakmai tudást fel lehet használni, hogy másokat is hozzásegítsünk a kihívások leküzdéséhez. Hogyha valakinek kétsége van a parlament álláspontjával kapcsolatosan, akkor remélem, hogy ma eloszlatjuk ezeket a kétségeket. Lesz majd egy szavazás a módosítókkal kapcsolatosan, és ez a parlament álláspontját nagyon egyértelműen kimutatja. A parlament teljes messzélességgel a körkörös gazdaság mögött áll. Ahol Florence úr abba hagyta a felszólalását, én ott folytatnám. Egyértelműek ezek a, a jogszabályok, és a ez az érvelés, ami a visszavonásukra vonatkozik, egyáltalán nem egyértelmű. Most mit kell várnunk a bizottságtól? Egy ambiciózusabb csomagot? Ha igen, akkor erről beszéljen, vagy pedig megpróbálják a tagállamokra hárítani a felelősséget. Most kezdek összezavarodni, és nem igazából tudom ezt kellő távolságból szemlélni egy áttekintéssel ezt a helyzetet. Lesz majd egy új csomagra való javaslat, egy ambiciózusabb, mint a jelenlegi? A bizottság ütemterve szerint ez nem lesz lehetséges, hiszen ez csak idén évvégéig tart, úgyhogy igazából én a saját pozíciómból nem igazán látom, hogy merre tartunk. Mi szeretnénk folytatni a javaslatok alapján a munkát, Szeretnénk tovább tökéletesíteni ezeket a javaslatokat megfelelő szakértelem alapján. Tehát mi ezt a lendületet szeretnénk megtartani. Március 4-én jó alkalom lesz a munka folytatására. Antwerpenben, illetve Flandria egészében nagyon fontos jó gyakorlatokat lehet találni. Én nagyon fontosnak tartom az ambíció mértékét. Ez a hozzáadott értéke ennek a csomagnak, környezeti és gazdasági szempontból is előnyökkel szolgál ez, és magától értetődik, hogy a biztos és munkatársai is nagyon jó fogadtatásra találnak ezekben az erőfeszítésekben, ha csatlakozni akarnak hozzájuk. Sajnálatosnak tartom, hogy a biztos nem eh, tudta megoldani, hogy eljöjjön ma erre az eszmecserére. Köszönöm szépen, Konesnyi asszony. Děkuji, pane eh, předsedo. Dovolte mi eh, nyní mluvit za svého... Köszönöm szépen, elnök úr. Én a saját kollégám, kollégáim nevében szeretnék beszélni. Nem én vagyok az árnyék jelentés tevője ennek a kérdésnek, de a kollégám megkért, hogy a frakció nevében és az ő nevében nyilatkozzak. Egyértelmű az álláspontunk, a javaslat visszavonása egyáltalán nem fogadható el számunkra, és nem érthető. És azt sem értjük, hogy ez hogy történhetett meg az elhangzottak kontextusában. A bizottság képviselője arról beszél, hogy a bizottság ambiciózusabb javaslatot szeretne készíteni évvégéig, ami számunkra azt jelenti, hogy az ambíció szintje csökkenni fog. Tudjuk, hogy a jelenlegi javaslat milyen ambícióval rendelkezik, vagyis nem eh, a valóságról beszél. Ön azt mondja, hogy eh, valami javítani szeretnének, de mi pedig azt mondjuk, hogy a bizottság viselkedése azt mutatja, hogy az ambíciók alacsonyabbak lesznek. a hetedik keretprogram program keretében, a környezetvédelmi keretprogram keretében születtek ezek a kezdeményezések, vagyis ez egy kötelezettség. Nem arról van szó, hogy mi köteleznénk valamire a bizottságot, de a hetedik program keretében magunkra vállaltuk ezt a kötelezettséget, az Európai Parlament képviselői elvégezték ezt a munkát, és nem értem, hogy a bizottság miért fordított most a megközelítésén. Ezt a javaslatot a parlament is, a tanács is támogatja, és azok az állampolgárok is, akik számára fontos eh, a hulladékkezelés. Ez egy nagyon széleskörű konszenzust jelent, ami kialakult, és ezt most figyelmen kívül hagyja a bizottság. Elismétlem, hogy a GUE NGL nevében mi úgy gondoljuk, hogy a csomag visszavonása elfogadhatatlan számunkra, és az sem, hogy eh, teljesen új javaslatot mutasson be a bizottság. Ez azt jelenti, hogy a Potocsnyik úr által végzett munkát figyelmen kívül hagyják. A sok szakértői konzultáció, a nyilvános konzultáció, a kutatókkal való egyeztetés most mind kútba esik, és a bizottság be akar majd mutatni valamit, amivel lehet, hogy nem is értünk egyet. Úgy érzem, hogy amit most a bizottság el akar vetni, jó munka alap. De ha a bizottság nem folytatja ezt a munkát, akkor elveszti szavahihetőségét a parlamenttel szemben, ezen túlmenően a közvéleménnyel szemben is, amely nagy konszenzussal egyetért ezzel a javaslattal. Kérem, legyenek nagyon óvatosak, körültekintőek, nem szabad ennek az ügynek a kényes mi voltát alábecsülni. Köszönöm szépen, Jegebeni úr. Thank you, Mr. Chairman, and uh, apologies. Köszönöm, elnök úr, és elnézést kérek a késésért, a vonatom késett. Chairman, I'm, I'm, I'm... Elnök úr, még mindig meg vagyok egy kicsit zavarodva, amiatt, amit a bizottság tesz ezzel a csomaggal, és az egész körkörös gazdaság koncepciójával, ami kezdettől fogva eh, megzavart ezen vita kapcsán, amikor az első híresztelések elértek a parlamentbe arról, hogy talán visszavonják a javaslatot, az az, hogy eh, eh, semmilyen észszerűséget nem látok benne, és semmilyen hajlandóságot a bizottság részéről, hogy elmagyarázzák azt, hogy miért készülnek azt tenni, amit ugye végül megtesznek. Őszintén szólva, semmilyen magyarázatot nem hallottam, semmilyen észszerű, elfogadható érvet nem hallottam arra, hogy miért vonják vissza ezt a csomagot. Timmermans biztos megpróbálta elmagyarázni, de egyetlen egy jó érvel sem tudott előhozakodni. Említette a körkörös gazdaságot, amelynek kapcsán csak a ciklus a kör felével foglalkozott ugye ez a csomag, az újrahasznosítás nem volt a része, és valamilyen fajta szén elemről is beszélt, amelyen jobban kellene foglalkozni, de igazából senki sem értette azt, hogy mit próbált kifejteni a teremben levők közül. Úgyhogy ez a fő problémám, hogy nem látok semmilyen racionalitást benne. Az Európai Bizottság politikai okból azt említette, hogy a közösségi joganyagot veszi támadásba, és um, hatályunk kívül akarja helyezni ezt a jogszabályt, amit azonban Timmermans úr múlt héten a frakciónk előtt nem mondott, de most uh, ez az egyik elhangzott érv, az az, hogy gazdasági szempontból nem volt kielégítő, nem helyezett kellő hangsúlyt a gazdaságra. Ugyanakkor, ha megnézzük a javaslatot, a gazdasági kérdésekkel kezdődik. 600 milliárd eurós megtakarításról beszél évente az európai ipar számára. Úgy gondolom, hogy nincsen egyetlen egy olyan terület sem az Európai Unióban, ahol ekkora összeget tudna az ipar megspórolni. Tehát a gazdasági érvelés hiánya nem magyarázat, nem fogadható el. Ez kell, hogy legyen az egyik sarokköve az új Juncker programnak, amely által fel akarják lendíteni az európai gazdaságot. Tehát teljesen meg vagyok rökönyödve. Az egyetlen dolog, amit látok, az az, hogy rengeteg időt fogunk elfecsérelni, legalább egy évet, de inkább kettőt, hiszen júliusban ismertették a parlament előtt a javaslatot, nem számíthatunk az év vége előtt egy újabb javaslatra, úgyhogy nagyon súlyos két éves késlekedés fog bekövetkezni, de ez nem minden. Itt nem csak a késedelemről van szó, hanem amitől leginkább tartok, az az, hogy a bizottság munkacsoportja majd egy új javaslaton fog dolgozni, aztán gyorsan rájönnek majd, hogy nehéz lesz bármi újat javasolni, ami lényegesen eltérne a jelenlegi javaslattól. Úgyhogy azt fogjuk majd tapasztalni, hogy a bizottság kétségbe esetten keresgél majd új elemeket, amelyek új eltérő elemek lesznek, és amelyeket beilleszthet az új javaslatba, de ez nem feltétlenül fogja azt jelenteni, hogy azok jobb minőségű elemek lesznek. Úgyhogy megint csak határozottan azt kérném a bizottságtól, hogy gondolja át ezt a stratégiáját, nehogy két hónap múlva majd enyhe módosításokkal újból ezt a javaslatot fogják előterjeszteni, akkor ne mondhassa senki, hogy ez egy nagy kudarc lett, hiszen a közvélemény és az ágazat, az ipar kell, hogy legyen a főnyertes, ezen kell dolgoznunk. Köszönöm szépen. Slek úr következik, parancsoljon. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, dobar dan gospodine Falkenberg. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Izuzetno mi žao što smo sada doživjeli potvrdu. Köszönöm Falkenberg úr az előadását, és nagyon sajnálatosnak tartom, hogy a csomagot szeretnék visszavonni a jogalkotási eljárásból. Szerintem az elmúlt néhány évben ezek szerint csak vesztegettük az időnket, hiszen a környezetvédelmi főigazgatóság és Potosnyik biztos maga is nagyon sok időt fordított erre a feladatra. Megpróbálták a teljes csomagot adaptálni az új követelményekhez. Felhívnám a figyelmüket, hogy a jelenlegi bizottság olyasvamin dolgozik, amit egyébként már az elején is kellett volna említeni, hogy egy kicsit a bizottsági tervek között a környezetvédelem, mint hogyha nagyon hálátlan helyzetben volna. A hulladékkezelés nem csak a gazdaságról szól, hanem a környezetvédelemről is. Azt tartom sajnálatosnak, hogy úgy tűnik, hogy a bizottság túl ambiciózusnak tartja ezt a tervet, sőt arról is beszélnek, hogy még ambiciózusabb programot szeretnének, és tudjuk, hogy a tagállamoknak voltak olyan ellenvetései, amelyek szerint túlzottan ambiciózus ez a terv, már ami azt illeti, hogy meg szeretné szüntetni a hulladéklerakókat de ez az ERV-rendszer, hogy még ambiciózusabb csomagra van szükség, hogy ez kikerekítse a körkörös gazdaságot, ez ellentmond annak, amiről Juncker úr beszélt csomagjában. Ő negatívumként beszélt erről a csomagról, mint hogyha ez egyfajta terhet jelentene a rendszer egészére nézve. Végül pedig még arra szeretnék kitérni, talán azért is, mert ezt nagyon felháborítónak tartom, az, hogy ez a tény, hogy a bizottság vissza akarja vonni ezt a csomagot, nem jó jelzés. Egyáltalán nem pozitív jelzés, már csak azért sem, mert nagyon sok ország van, amelyik úgy gondolja, hogy nem tudja betartani ezt a célt, vagyis nem tudja megszüntetni a határidőig a szemétlerakókat, és őket erre biztatjuk is. Evi kolléga. Évi kolléganő, köszönöm szépen, én is csatlakoznék a kollégákhoz. Nyilván ez a döntés, hogy visszavonják a csomagot, nem igazán jó jelzés a bizottság részéről. És biztos csatlakoznék azon kollégákhoz, hogy vele biztoshoz kellene fordulni, hogy a bizottság megvagyarázza mindezt. Főleg a költségek miatt, mert már egy csomó kutatást elvégeztek, hatástanulmányt, tehát figyelembe kellene mindezt venni, és bizonyos dátumok is közlése kerültek. Az új javaslat vonatkozásában szeretném megkérdezni, hogy egy-két dolgot be lehetne ebbe venni. Például a hulladékok új pontos tarifáinak meghatározását. Ugye itt követnénk a szennyező fizetelvét. Aztán ott van a szerves anyagok kérdése. A városban termelődött hulladék kérdése. Aztán egy másik dolog. A hulladék égetők modelljére vonatkozik A kérdés az, hogy akarnak-e csökkenteni ezek számán. Tehát át kellene gondolni ezt is, hogy hogyan halmozzuk fel ezeket a hulladékokat társadalmunkban. A kérdés az tehát, hogy elsősorban a hulladék égetőkben tudjuk-e felhasználni a felhalmozott hulladékot. Köszönöm szépen. Most az árnyék jelentés készítők következnek, és kérem, ha lehet, röviden szóljanak. Először Matthias a szó. Nagyon szívesen fogalmazok röviden. Azt hallottuk, hogy politikai lesz a bizottság, hát meg is kaptuk. Sokan erre szavaztak, hogy ilyen legyen a bizottság. Most felhozták azt, hogy Vela urat miért nem hívtuk meg, de mások is eljöttek volna. Timmermans, Szélmeier, ők is itt kellene, hogy üljenek, hiszen a politikai döntéshozatalban részt vettek és ők döntöttek így, hogy a lobbik nyomásának engedjenek egyfelől, mert sokak számára ez volt fontos, a Business Europe is itt van a teremben, köszöntjük itt, jól figyeljenek, és azt hiszem, hogy ez nagyon felelőtlen döntés volt. Felelőtlenség így kezelni ezt a javaslatot, hiszen hol vannak Európában problémák, hogy hiányzik a befektetés, nincs kellő bizalom a politika iránt, és egy ilyen döntés, egy ilyen csomag, vagy úgy tenni, mintha visszavonnák, mert hát nem lehetünk még biztosak abban, hogy mi történik majd ezzel a csomaggal, ez visszatartja a beruházásokat. És hogyha valamire nincs szükségünk, akkor az az, hogy távol maradjanak a beruházások most hallandul hallottunk valamit. De az embernek, hogyha a körmére koppintanak, hát azt hiszem, hogy ez több, itt többről van szó, mint erről a bizottság irányába. Nem haragszunk azért, mert ez így történt, de azért ez a fajta eljárás nélkülözi a bizalmat. Mert pedig bizalomra van szükség a befektetők részéről. Nem tudom, hogy jól megfontolták ezt a döntést, most itt nem Karl Falkenbergről van szó, de ha már itt van, akkor az ő irányába mondom, és jó lenne, hogyha közvetíteni ezt az álláspontunkat. Nagyon is elégedetlenek vagyunk, és úgy tűnik, hogy a bizottságban a politikai döntéshozatalban résztvevők és azok, akik a fenntarthatóságért illetékesek, jobb, hogyha egy nagy lendületet vennének. Lehet, hogy még jó jogszabályokat dolgozhatnak ki az elkövetkező négy év során, de azt hiszem, hogy ez nem jó így, ez idegesítő, ez nem elfogadható. Egy olyan szakaszban, amikor tényleg más problémáink vannak, mint hogy arról vitázzunk, hogy most nem elég jók a javaslatok. A javaslatok végeredményben sohasem elég érettek, de hát azért vagyunk itt mi. Azért van itt a tanács is, hogy itt a, a parlamentben is javítsunk a javaslatokon. Tehát érdemes volna megfontolni, hogy az egy olvasat helyett nem kellene kettő, hogyha nem tudunk egyet érteni, de hát ezért van a parlament, és ezért van a tanács. Ezért azt kérném, hogy vesekedjenek neki ennek a csomagnak, és az az érv, hogy, hogy jobb lesz ez a javaslat, hát azt hiszem ennél rosszabb érvet nem hozhattak volna fel. Aztán majd még lehet, hogy a külügyminiszterek is foglalkoznak majd vele. Ukrajna, Palesztina és egyebek mellett még a hulladékcsomagról is vitáznak majd. Hát azt hiszem, hogy legjobb lenne, hogyha beismernék a hibákat azok, akik gondoskodtak arról, hogy ilyen öm, csapnivaló helyzetbe kerüljünk. Ne vesztegessenek el ennyi időt vele, hanem vegyenek nagy lendületet és teljes gőzzel előre. Grazie Matthias. Adesso la Köszönöm szépen. Matthias Open kollega következik, de kérem röviden szóljanak hozzá, mert különben nagy nehézségekbe ütközünk a következő meghallgatás miatt. Köszönöm. Thank you very much. Uh, just ask... Köszönöm szépen. Az volna a kérdésem, hogy ki az, akit bolondá akarnak tenni? Tudja, hogy Potocsnyik biztos ezen, ezért évekig harcolt, és most idejön és azt mondja, hogy ennél nagyobb ambícióra törekszenek. És pontosan ez az a bizottság, amely elvonta a prioritást a környezetvédelemtől. Semmi olyasmit nem mondott, ami alapján eh, arra számítanánk, hogy ez ambíciózusabb lesz. Beszélt az ekodizájnról, de ön is tudja, hogy, a, hogy Juncker a választási kampány során ez ellen kampányolt az ecodesign irányelv ellen, úgyhogy kérem, hogy őszintében és világosabban fogalmazzon. Hiszen az a benyomásom, hogy itt játszunk egy játékot, és ennek nem lesz semmiféle eredménye, csak becsapjuk magunkat és egymást. Ön is tudja, hogy a tagállamok azért bírálták a parlamentet, hogy túl ambiciózus, és most hirtelen előáll a parlament, és azt mondja, hogy ambiciózusabb akar lenni, anélkül, hogy erről konkrétumokban is beszélnek, kivéve az ekodizájnt, amiről már beszéltem. Azt mondja, hogy teljesen új elképzeléseket tett magáévá hirtelenjében a bizottság elnöke. Van egy Dán közmondás – hogy az, hogyha valaki megmeri változtatni a véleményét, az talán megmentheti az emberiséget. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pocik alelnök úr következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tényleg rövid leszek. Jól ismer mindenki arról, hogy kedvezően uh, alakítottam ki álláspontot a bizottsággal szemben, és ezt továbbra is fenntartom. Ezt Falkenberg úr is nagyon jól tudja, de most már kezdek kijönni a sodromból, mert minden, amit ma elmondtunk, nem újdonság a bizottság számára. Minden érvünket ismerik már. A bizottság politikai vezetése engedni akar azok nyomásának, akik nem innovatívok, akik nem fektettek be. És hogyha egy-két sárgalaptól tartanak, amelyet néhány esetleg nemzeti parlament mutatna fel, akkor mondják ki ha a bizottság elemző csapata nem érti, hogy mire szavazott legutóbb a plenárison az Európai Parlament, nevezetesen, hogy meg akarja tartani ezt a hulladékcsomagot, hát nagyon sajnálom még ambiciózusabb csomagot akarnak? Tehát nem értik, hogy a parlament dolgozni akar ezzel? Az előttem szóló egyértelműen fogalmazott, ne beszéljünk itt félre, most nevezzük nevén a gyereket, és ne féljen a bizottság a rossz fiúk nyomásától, akik a kötelezettségeiket nem teljesítették jó, vonjuk be a nemzeti parlamenteket, de hagyjuk már abba ezt a kötélhúzást a parlament és a bizottság között olyan jogalkotásról, amire szükség van. Köszönöm szépen. Merci, monsieur le président. Köszönöm a szót, elnök asszony, Dornánó asszony mondja. Nos, olyan témáról van szó, amelynek nagy jelentőséget tulajdonítok, mert a lehető legjobban kell kihasználnunk azokat a forrásokat, amelyeket a természetből szerzünk, és garantálnunk kell a fenntartható fejlődést. Nyilván az újrafelhasználásnak van ára, műszaki és technológiai is. Úgyhogy pontosan ezért van az, hogy nagyon sok tagállam, helyi közösség magáncégekhez fordul. De ugyanakkor a szervezésnek is megvan a maga ára, hogyha ilyen ö, körkörös ö, gazdaságot akarunk létrehozni. Először is. A cégeknek ö, nyilván költségvetési ö, vonzatokkal kell szembenézniük. Aztán ö, tárolni kell, ehhez új befe, beruházásokra van szükség. Az ilyen gazdaság létrehozás azonban alapos átszervezést igényel. Úgyhogy a bizottsághoz először is részletes értékeléssel kell fordulni, a költség és pénzügyi elemzést kialakítani a körkörös gazdaság vonatkozásában, hogy egyáltalán kiderüljön, milyen következményei vannak ennek. Szerintem a tagállamok már maguk is inkább elindultak ezen az úton. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Péter Laura a következő. Grazie, Presidente. Köszönöm a szót, elnök úr. Eh, Köszönöm. Ami a hulladékokat illeti, ez eh, egy olyan kérdés, amely a legfontosabbak sorába tartozik, és mindenképpen foglalkoznunk kell ezzel. Ehhez pedig egy milyen szántó vitát kell tartanunk. A hulladékok nem szabad, hogy a politikai vita hulladékává váljanak. Éppen ezért egyértelmű célokra van szükségünk. És nem szeretném, hogy csak a szavak és az ígéretek síkján mozogjunk, és egy filozófiai eszmecserét folytassunk, körkörös gazdaságról beszélve, amikor tulajdonképpen másról akarunk beszélni. Azt hiszem, hogy a természeti erőforrásokkal kapcsolatos vita, ami a bizottságon belül folyik, és az előző ciklus során tartott vita pontosan annak a lényege, amiről mi szeretnénk beszélni ezért figyelembe kell vegyük, hogy ez egy rendkívül összetett téma, és a különböző ágazati koncepciók nem szabad, hogy felülkerekedjenek, hanem egy integrált megközelítés szükséges. Végezetül pedig úgy gondolom, hogy a hulladékkezelési politika szorosan összefügg ezzel az alapvető célkitűzéssel, amelyet osztunk az Európai Bizottsággal, nevezetesen az, hogy versenyképesebbé szeretnénk tenni a gazdaságot. Éppen ezért azt szeretném, hogy ennek mentén haladjunk. Uh, Végezetül pedig Flanagan úr kap szót. Um- Köszönöm szépen. Nagyon sok tolmács van a körünkben és minden bizottsági ülésen, de úgy látszik, hogy van egy nyelv, amit nem tudnak lefordítani a handabanda nyelvét. Amikor a bizottság eljön hozzánk, eh, gyakran nagyon nehéz a tolmácsoknak emberi nyelvre lefordítani, amiről beszélnek. Én majd lefordítom. Nagyon egyszerű. Ez az unió a nagy vállalkozásokról szól, nem a kisemberről, a profitról szól, nem pedig a környezet védelméről. És eh, bármilyen handabandával jön ide a bizottság, az én fejemben van egy fordítógép, és azt mondja, hogy nem tudom megbízni, nem tudok megbízni a bizottságban, és tudom, hogy a bizottság számára semmit nem jelent a, a környezetvédelem, és ezért egy óriási katasztrófa a Juncker bizottság, és ezért kell mennie. Uh, Köszönöm szépen. Most uh, a bizottságnak adom meg a szót, hogy uh, reagáljon, nagyon kíváncsian várjuk a válaszait. Um, Köszönöm, elnök úr. Nagyon figyelmesen hallgattam uh, a különböző véleményeket, és uh, nagy mértékben uh, azt az álláspontot ismételték el, amelyeket a korábbi vitákban is hallottunk, a plenáris ülésen például, Strasbourgban legutóbb. Nagyon sok szempontból kedvemre való az, hogy ilyen széles körben támogatják a bizottsági javaslatot. Ilyen lelkes támogatást azt mondhatom, hogy bizottsági munkám során még soha nem tapasztaltam. Nagyon sok javaslattal jöttem el a parlamentbe már, de most, hogy a bizottság szeretné visszavonni ezt a javaslatot és szeretné javítani, úgy látom, hogy óriási támogatást kapott itt a parlamentben, és nagyon sok szempontból a tanácsra is igaz ez. Még a tanácsban nem ismeretes, hogy visszavonásra szánjuk ezt a javaslatot az első környezetvédelmi miniszteri ülésen. Hosszú kérdéseket tettek fel, bírálták a javaslatot hogy ez megvalósíthatatlan, túlzottan ambíciózus, túl komplex, túlságosan bürokratikus, és nem is sorolnám tovább. Nagyon sok vitában hasonló reakciókat hallottam, itt a parlamentben is, és akkor is, amikor különböző frakciók képviselőivel, illetve egyéni képviselőkkel beszéltem. Tehát bizonyos szempontból nagyon jó azt hallani, hogy a meglévő javaslatot most sokkal jobban megértették, és úgy látom, hogy nagyon is támogatják. Ez örvendetes. Elismerem, hogy nagyon közvetlenül részt vettem ennek a javaslatnak a kidolgozásában. Soha nem jöttem úgy ide, hogy azt mondjam, ez egy tökéletes javaslat, és már nincs is mit javítani rajta. Bizonyos pontokat már említettek is egyébként, hogy hol lehetne tökéletesíteni. Olyasmivel kellene előállni, ami a befektetői bizalmat fokozza. Szeretnénk, hogyha ez a javaslat egy nagyon alapvető környezetvédelmi aggályból indulnak ki. A forrás haté, erőforrás hatékonysági elemzés az alapjának a javaslatnak sok szempontból, de a javaslatnak van nagyon fontos gazdasági hatása és tartalma is, és ezt úgy kell megtenni, hogy minden kihatásra figyelemmel legyünk. Nagyon sokan hivatkoztak arra, hogy nem szabadna ezt a sok hulladékot lerakokban tárolni, hogy figyelemmel kell lennünk a következő termégenerációkban a hulladék lerakás elkerülésére, hiszen a jelen pillanatban még inkább csak a lerakókat használjuk. A különböző kiindulási pontokról is hallottunk a tagállamok részéről, és amikor a tagállamokat közvetlenül hallgatjuk meg, akkor is hasonló érvekkel találkozunk. Továbbra is az a valós helyzet, hogy a tagállamok nagyon nagy része, 99%-ban a háztartási hulladékot lerakokban helyezi el. Flandria és más térségek is megmutatták, hogy lehet változtatni ezen a hozzáálláson, van mód arra, hogy a lineáris gazdaságból elmozduljunk a körkörös gazdaság felé. Sok vállalkozást meglátogattam már, és tudom, hogy milyen sok kutatás, fejlesztés, innováció folyik annak érdekében, hogy a PVC és más műanyagok újrafelhasználásra kerüljenek, és nagyon jó órafelhasználási rátákkal rendelkezik Flandria jelen pillanatban is, de az európai gazdaság nagyon nagy részében nem ez a helyzet, és ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell, meg kell értenünk, hogy az Európai Unión belül miért van az, hogy egyesek meg tudják oldani, hogy kevesebb hulladékot helyezzenek el a szemétlerakokban, egy-két százaléknál is kevesebbet a többiek pedig több mint 95%-ban ehhez a megoldáshoz folyamadnak. Dolgoztunk már ezen nagyon sokat, bizonyára olvasták a tanulmányainkat és hatástanulmányainkat. Ez az anyag már megvan, ez nem vész el, ez a munka, az az elemző munka, amely a meglévő javaslatok alapját képezi, továbbra is az asztalunkon van, de azért vannak dolgok, amelyeket talán még jobban megérthettünk, még alaposabban, és az egész folyamatban én amellett érveltem, hogy vannak 2015-re vonatkozó jogszabály előírásaink, hogy a legtöbb hulladékkezelés esetében elkülönítve gyűjtsék az üveget, a papírt, a műanyagot és a fémeket és nagyon egyértelmű elvárásaink vannak a biológiai hulladéka kapcsolatosan, amit nem szabad elhelyezni hulladéklerakókban és kezelni. Mégis eh, ez továbbra is jellemző, és megkezdtük eh, azt a felmérést, amelynek segítségével jobban meg szeretnénk érteni, hogy a tagállamok milyen elkülönült eh, személygyűjtési formákat használnak, és hogyha 2015-ben ez jogi kötelezettségé válik, törvényi kötelezettségé, és még továbbra is megengedjük 2025 után ezeknek az elkülönített szemétlerakóban való elhelyezését, akkor azért valóban lehetünk még ambíciózusabbak. Úgy gondolom, hogy hasznos volna, hogyha olyankor, amikor párbeszédet folytatunk az intézmények között, elfogadnánk, hogy tovább tudunk dolgozni, jobb megoldásokat kutatva, és én csak arra tudom kérni önöket, hogy Timmermans elnök ígéretét fogadják el, hogy a bizottság ambiciózusabb javaslatot kíván készíteni, és ez komoly szándék majd akkor, hogyha benyújtjuk a javaslatot, akkor ítéljék meg, de így előre látatlanban ne ítélkezzenek a javaslat felett. Én csak annyit tudok mondani, hogy konstruktív munkát folytatunk azért, hogy létrehozzunk egy olyan környezetet, ahol ez a hulladékgazdálkodási politika hozzájárul majd az európai gazdasági növekedéshez, ahhoz, hogy új munkahelyek jönnek létre, tudjuk, hogy megvannak a lehetőségek, meg kell találnunk annak legjobb módját, hogy minél gyorsabban ez a lehetőség valósággá váljon. Tudom, hogy az időzítés is nagyon fontos. A jelenlegi eh, gazdasági környezetben eh, ez még inkább igaz. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy már mindezekről a kérdésekről vannak hatályban jogszabályok, vannak azokban megfogalmazva célok 2020-ra kitekintve. A tagállamok többsége egyáltalán nem ott tart, hogy 2020-ban eléri majd ezeket a célokat. Az új javaslat az, hogy még ambiciósabb célokat tűzzünk 2030-ra nézve. Nem olyasmiről beszélünk, ami majd holnapra viradóra megtörténik, ez egy olyan terület, ahol azért van még időnk a tervezéshez, és csak azt tudom elismételni, a bizottság meghallgatta a parlament reakcióit, meghallgatta a tagállamok észrevételeit, és arra vállalt kötelezettséget, hogy még idén visszatér erre a kérdésre, az, hogy mennyivel lesz ambíciózusabb, milyen területeken lesz ambíciózusabb ez a javaslat, ezzel kapcsolatosan azt gondolom, hogy már tettem jelzéseket arra, hogy milyen területeken lesznek további javaslatok, azzal kapcsolatosan, hogy hogyan állítunk elő bizonyos termékeket, illetve hogy hogyan tudjuk jobban támogatni az újrafelhasználásra vonatkozó erőfeszítéseket. Több részletet nem tudok megosztani most önökkel azzal kapcsolatosan, hogy milyen terveink vannak, azon kívül, hogy szeretnénk megérteni, elemezni azt, hogy miért ennyire eltérő a helyzet a különböző tagállamokban, és olyan javaslatokat szeretnénk tenni, amelyeket a 28 tagállamban az Európai Unióban valóban nagy reménnyel tudunk majd végrehajtani. Köszönöm. Köszönöm szépen, igazgató úr. Először is azért köszönet, hogy elfogadta meghívásunkat ide a szakbizottságba, hogy jobban átgondoljuk azt, amiről már korábban is vitatkoztunk, hogy bejött ide a bika viadal helyszínére, és elfogadta a bika szerepét. Mi mindig is várjuk majd, és várjuk a részletes magyarázatokat a választások, a döntések indoklására. Köszönöm szépen, most pedig akkor átterelünk a következő napi rendi pontunkra, a meghallgatásra. Úgyhogy már is a jelentés készítőinek adom meg a szót, hiszen már is késésben vagyunk. Aki ki szeretne menni, kérem csendben tegye, hogy a meghallgatásra ö, koncentrálhassunk, mert már így is késésben vagyunk. Parancsoljon, Bonafére asszony! Köszönöm szépen, tekintettel arra, hogy már késésben vagyunk, nagyon rövid leszek, és nyilván várnak is a meghívottaink. Nyilván sokan ö, felteszik a kérdést, hogy miért akarjuk mégis megtartani ezt a meghallgatást tekintettel a helyzetre. Én úgy gondolom, hogy ez a szavahihetőségünk miatt is fontos, illetve a szakbizottság feladatát illetően. Úgyhogy addig, amíg megvan még a javaslat, folytatnunk kell a munkát. Nos, hogyan szerettük volna ezt megszervezni. Én két részre osztanám. Először általános gondolatokat hallgatunk meg a körkörös gazdaságról, ezeket nyilván majd meghívottaink elmondják. Miért az első részben beszélünk erről? Azért, mert egyértelmű, hogy a hulladék irányelv integrált része a körkörös gazdaságnak, és ugye az előző vitából is kiderült, hogy a lényeg az, hogy itt átmeneti időszakot éljünk meg a források hatékony felhasználásáig, hogy elérjük az újrafelhasználás terén megfogalmazott céljainkat Ugye ezeket a hulladékokat most már nem hulladékként kellene tekintenünk, hanem mint ö, alapanyagoknak, forrásoknak. Aztán a második részben úgy döntöttünk, hogy együtt gondolkodunk olyan fontos érintettekkel, akik szintén nehézségekkel kell, hogy szembenézzenek, például a kalkuláció terén is, amit egységesíteni szeretnénk. Ez ugye nyilván előnyökkel is jár majd, de hát tudnunk kell azt, hogy például honnan számoljuk az újrafelhasználást. Az összes háztartási hulladék téma olyan, amit át kell gondolni. Úgy, hogy én úgy gondolom tehát, hogy azon túl, hogy én is nagyon sok mindenkivel találkoztam már, nagyon fontos ez a mai meghallgatás, úgyhogy szeretném ezennel üdvözölni meghívottainkat, és már is át is adnám nekik a szót. Köszönöm szépen. Most a fő előadások következnek, megpróbáljuk 6 percben. Joss Blériot az első, aki az Ellen McCarthy Foundation képviseletében jött hozzánk. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok akkor röviden fogalmazni. Az alapítványunk csak rövid bevezetőként egy non-profit szervezet az Egyesült Királyságban, négy évvel ezelőtt jött létre, azzal a céllal, hogy a körkörös gazdaság felé való átmenetet felgyorsítsuk, gazdasági kérdéseket próbálunk megvilágítani, de kapcsolatban vagyunk az oktatás világával és a vállalatokkal is. A lineáris gazdaság felől, amely a nyersanyagokra épít, az értékképzés céljából. Az egyik fő kérdés, amelyet megválaszolhatnánk, az az, hogy miért pont most van mindenre szükség. Hát természetesen számos tényező kölcsönhatása magyarázza ezt az átmenetet, ennek szükségességét természetesen a források készleteire nézve nagy nyomás nehezedik, és az ökoszisztéma is indokolja ezt, ennek az átállásnak a sürgősségét. A beruházások és a pénzügyi környezet is hosszabb távú lehetőségek iránt kutat, egy stabilabb környezet szükséges, meg kell találni, fel kell tárni a munkahely teremtés és a gazdasági fejlődés szempontjából az új lehetőségeket, és egy fajta új fogyasztó is létrejött, kevésbé arra helyezi hangsúlyt, hogy abszolút birtokolja a termékeket, hanem másfajta fogyasztóról van szó, itt eh, tehát új lehetőségek eh, nyílnak, jobban fel lehet használni a eh, körkörös gazdaságban a nyersanyagokat, és ezt az áramlást próbáljuk megkönnyíteni. Az IT technológiák felhasználásával, amikor a különböző nyersanyagokat nyomon követjük, visszavezetjük a forrásig, a teljes ciklus kihasználása, az életciklus kihasználása is nagyon fontos. Hogyha ezt a körkörös gazdaságot a grafikonon nézzük, Ugye látható, hogy egyfajta szisztemikus váltásról van szó, különböző ágazat és különböző szereplők kapcsolódtak be ebbe a folyamatba. A biológiai szerves anyagokat és a technikai anyagokat külön választjuk, két részre osztjuk őket, így rá tudunk mutatni arra, hogy hol rejlenek a lehetőségek. A gazdasági elemzésből egyértelműen kiderül, hogy a fő gazdasági lehetőségek az energia és a nyersanyag megtakarítása szempontjából a grafikon közepe fele látható, tehát amikor az újra használásról, az újragyártásról, az újra átalakításról beszélünk. Ezek mind olyan stratégiák, amelyek nyersanyagot, energiát, munkaerőt kívánnak megtakarítani. Csak hogy egy gyors példát említsek, hogyha például összevetjük egy automotort, amelyet új, teljesen új anyagokból hozunk létre, illetve egy olyat, amelyet ugyanolyan szolgáltatások felhasználásával hasznosítunk újra, akkor 75%-os megtakarításról beszélünk, aminek nyilván a széndiokszid kibocsátás szempontjából is komoly, komoly kihatása van. De természetesen ez az elv azt bizonyítja, hogy az elemeket, az alkotó elemeket újra lehet hasznosítani, jobban külön tudjuk választani az anyagokat, így a szennyezés is csekélyebb, és ennek természetesen a vállalati modellre nézve is vannak, hang, vannak hatásai, hiszen a az értékeket maximálisan fel lehet használni, sokkal inkább, mintha teljesen új alapanyagokra támaszkodnánk. Ez olyas valami, mint például a leasing, vagy a teljesítmény alapú felhasználás, a teljesítmény alapú modell. 2012-ben tettük közé az első elemzésünket, Potocsnyik biztos megbízásából, és az alapítványunkat szakértőként az Európai Hatékony, Forrás Hatékonysági Platformba is meghívták, tehát részt vettünk a körkörös gazdasági csomaggal kapcsolatos vitában. És nagyon hasznos tapasztalat volt ez számunkra. Az első jelentés már megvilágította, és azt hiszem az adatokat hallhatták, hogy az európai gyártóipar szempontjából ez egy nagyon komoly lehetőség. Itt ugye a különböző elektronikai termékek, mosógépek vagy járművek gyártásáról van szó, komoly lehetőségeket rejt ez, ennek az, ezen ágazat számára kb. 400 és 600 milliárd eurós éves megtakarításról beszélünk, attól függően, hogy milyen forgatókönyveket használtunk. De itt csak a kisebb dizájnnal kapcsolatos kérdéseket vizsgáltuk, és ehhez nem volt szükséges egy határozottabb politikai beavatkozás sem. Tehát a lehetőségek ott vannak, adottak, a megfelelő feltételek alkalmazása mellett a szakpolitika felgyorsíthatja mindezt. De fontos belátnunk azt, hogy egyes vállalkozások már elkezdték felhasználni ezen lehetőségeket, tehát a megfelelő jelzések felhasználásával ki lehet igazítani a gyártási folyamatokat és ezért ez a körkörös modell a lineáris modellhez képest számos előnyel rendelkezik, szemben a lineáris modellel, amely például nagyon sok hulladékot termel. Mivel a 6 percen végére érkezek lassan, még egy valamit mondanék el. A második jelentés, amelyet elkészítettünk, a fogyasztói termékeket és inkább a, a szerves oldalt, a biológiai oldalt vizsgálta meg. Nagyon sok a tennivaló még, amikor ezt az ágazatot nézzük. Itt ugye például a talaj felhasználásával kapcsolatban, a tápanyagok hasznosításával kapcsolatban kell a megfelelő eh, mezőgazdasági termékeket felhasználni, és a megfelelő mezőgazdasági melléktermékeket kell visszavinnünk a rendszerbe. Tehát a hulladékot egy forrásként kell tekintenünk, ez egy nagyon fontos stratégia, de az sem mindegy, hogy milyen termékeket, stratégiákat helyezünk a piacra, milyen stratégiákkal működik a gazdaság, mert így a az értékeket maximálisan ki lehet használni, és a véges forrásokra kevésbé támaszkodunk már. Köszönöm szépen. És akkor hallgassunk meg egy fontos piaci szereplőt, Péter Spurt lesz az előadónk, a környezetvédelmi szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozás vezetője. Köszönöm, elnök úr. Volna egy ügyrendi hozzászólásom. Nincsen előttünk az előadások kinyomtatott vázlata, és az e-komitében sem érjük el. Egy kicsit nehéz ezt így követni a képernyőn. Nem tudja, hogy vannak esetleg hozzáférhető példányok? Majd utána nézek. Okay. Uh, we send you in a short time because... Nem sokára megkapják, nem sokára kiosztjuk a másolatokat. Herrn Abgeordnete, Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, szeretném megköszönni a meghívást és ezt a lehetőséget, hogy az európai recycling gazdaságot a szövetséget képviselhetem. Szerbia, Norvégia és a 28 tagállam van jelen a szövetségünkben, és 75 milliárd eurós összeggel dolgozunk. Potocsnyik biztos nagyon fontos kezdeményezésként támogatta ezt a megközelítést. Éppen ezért a javaslat visszavonása egy nagyon komoly hiba. Természetesen az eredeti javaslat a különböző pontok kapcsán jogosan kapott bírálatot, itt ugye a, a kvótákról vagy a definíciókról beszélhetünk ezt javítani, lekerekíteni, egyszerűsíteni mindenképpen a jogalkotási folyamat során kellett volna. Ehelyett azonban most azt fontogatják, hogy visszavonják ezt a csomagot, és ne is menjenek bele a jogalkotási folyamatba, ami megint csak hangsúlyozom egy téves lépés. A javítás véleményünk szerint az lenne, hogy a megfelelő célokhoz párosítjuk a megfelelő eszközöket. Itt főleg a finanszírozásra utalok, megfelelő infrastruktúra szükséges a jövő körkörös gazdasága számára. Mindannyian tudják, hogy a múltban a rendelkezésre álló eszközök gyakran nem lettek lehívva, és amennyiben lehívták ezeket, a hulladék lerakók modernizálására vagy felépítésére használták őket, éppen ezért nem annyira teljesítő, jól teljesítő létesítményeket hoztak létre. Egy öt lépcsős hierarchiáról van szó, ez a 2008-as jogszabálynak felelne meg. A különböző PPP konstrukciók által azonban komolyabb előrelépést lehetne elérni. Hölgyeim és uraim, az európai szint nélkülözhetetlen, és ez nem csak a keret meghatározására vonatkozik, hanem a végrehajtás szempontjából is igaz az európai hulladékgazdálkodási terv szükséges lesz ahhoz, hogy Európa szerte biztosítsuk a megfelelő infrastruktúrát, amely például a hulladék hierarchiának is megfelel. Például a műanyagok szelektív gyűjtése olyan létesítményekben folyik, amelyek eh, több mint 5 millió eh, embert igényelnének ahhoz, hogy megfelelően kihasználják a kapacitásukat, de itt mindenképpen a régiókon átnyúlva kell gondolkodnunk. A piacgazdaság ökológiai továbbfejlesztése fontos. Az korábbi Európai Bizottság egy nagyra törő hulladékgazdálkodási politika szempontjából 580 ezer munkahely megteremtését tartotta lehetségesnek. Németországban az ágazatban már több mint 250 ezer ember dolgozik. Éppen ezért a foglalkoztatással kapcsolatos lehetőségek valóban elképzelhetők. És aztán ott van még a megújuló energiák előállításának lehetősége. Tehát itt valóban a növekedésről, a gazdaságról van szó, a beruházásokról, éppen ezért nem lenne szabad pont a beruházásokat elvágni, amikor ezekre ilyen nagy szükség van a csomag esetleges visszavonása a fejlett struktúrákban, mint például a Benelux államokban, Skandináviában vagy Németországban valószínűleg túl nagy kárt nem okozna, viszont ami az új tagállamokat illeti, ezek mind komoly nehézségekkel küzdenek. 2020-ig nehéz lenne számukra az 50%-os újrahasznosítási szintet elérni, és pont ezekben az országokban, ha a csomagot visszavonnák, egy olyan jelzésként értelmeznék, amely a létező nehézségek mellett még az európai támogatást is megvonja az érintett országoktól. Tehát kérném, hogy ezt a jelzést véletlenül se küldjék, mert ezt akartam volna itt önök előtt ma elmondani, ez a legfontosabb. E Köszönöm szépen, most pedig Piotr Paceknek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én az Európai Környezetvédelmi Irodánál dolgozom, ez egy civil szervezet, köszönöm, hogy meghívtak minket. Ez egy nagyon időszerű meghallgatás, hiszen a körkörös gazdaság nagyon fontos téma, és éppen ezért vert olyan nagy port a hulladékcsomag visszavonása. Mindent mozgósítanunk kell, annak érdekében, hogy jobban megoldjuk a hulladékkezelést és megosszuk a tapasztalatainkat. A mi szervezetünk az egyik legnagyobb környezetvédelmi civil szervezet, 140 tagunk van 15 millió állampolgárból. Már kiosztottunk egy nyilatkozatot is, ahol ellenérveket helyezzünk Timmermans úr elvei, érveivel szemben, aki vissza szeretné vonni ezt a javaslatot, egyetlen ér sem állja meg a helyét, amit ő elmondott. De szeretnék a tartalomról beszélni, a vita során bizonyára a politikai kérdések is napirendre kerülnek, hiszen azért ezek is nagyon lényegesek. 7 milliárd ember él a Földön, és nagyon fontos, hogy kötelező célokat fogadtak el a tanácsban és itt is a hulladék elhelyezés, amiről ma szó van, ezzel kapcsolatosan ez az egyik, vagy talán az egyetlen konkrét eszköz a kötelező célok elérésére. Például a második az erőforrás hatékonysággal kapcsolatosan, vagy a négyes célkitűzés, hogy az egészségre és a környezetre előnyös hatással legyen ez. Nincs ok arra, hogy húzzuk az időt, különben 2020-ig nem tudjuk a célokat elérni. Mm, Szeretném azokat a képviselőket nekik megköszönni, akik a szavazatukkal támogatták az ügyünket, vagyis ellenezték, hogy visszavonják a levegőminőség és a szenny és a hulladék elhelyezési csomagot hogyha nincsen egy állásfoglalás eh, politikai okokból, akkor az egyértelmű üzenet a parlament részéről az Európai Bizottság nem eh, fogadhatja süket fülekkel a parlament szavát, vagy például, hogyha az Európai Parlament levelet intéz a, tan, a, a, a bizottsághoz a tanácsi következtetések ö, októberben arra mutattak, hogy a tagállamok üdvözlik a csomagot, és azt láttuk, hogy ö, nagy támogatást élvez a jelenlegi csomag, és ellenzik a visszavonását. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság is elkezdte ezzel kapcsolatos munkát, minden érdekel tehát munkát folytat ezzel kapcsolatosan. Az önkormányzatok, az iparág szereplői, a civil szervezetek, mindazok a szereplők, akiket most a biztos figyelmen kívül akar hagyni, és ezt nem szabad elfogadnunk. Ami a tartalmat illeti, mindannyian ismerik ezt a ciklust, ezt a kört, és egy nagyon divatos téma lett a körkörös gazdaság, de valamit tisztázni kell, ezek a körök nem gyorsan zajlanak le. Mit jelent ez, hogy a termékek eh, életciklusát eh, minél inkább meg kell hosszabbítani az úgynevezett ökodizájnnal. Miért fontos ez? Ezek eh, a hulladék áramlatok nem nagy, meg nem feltétlenül nagy mennyiségeket jelentenek. Például az egyszer használatos termékeket egyre inkább meg kell szüntetni. Hogyan lehet visszahozni az ipart Európába? Önök szerint ez lehetséges? Hát sok szerencsét hozzá, ha megpróbálják, de azt megtehetjük, hogy ösztönzőket adunk a másodlagos eh, fogyasztás utáni iparágnak, eh, a javításnak és az újrafelhasználásnak. Ezeket visszahozhatjuk Európába, és ez eh, lehet az elektronikai cikkek területén, a textiláruk területén, bármilyen területen. A weboldalunkon azt állítjuk, hogy akár 800 ezer munkahelyet is lehet teremteni ilyen ambíciózus politikákkal, például a javításra vonatkozólag, ami azt jelenti, hogy sok munkanélkülit vissza lehetne állítani a munkába. Ezek az szemétégetők mennyi munkahelyet teremtenek? Ez egy költői kérdés volt. Ehhez kötelező célokra van szükség. Miért? Itt egy példa erre. Baloldalt láthatják a, az anyagok újrafelhasználását, azért mert voltak kötelező célok. A biológiai hulladékoknál nincsen ilyen célkitűzés, csak önkéntes célok. Itt nincsen előrehaladás, csak ott, ahol valódi kötelező célok vannak. Európa heterogenitásának az ezáltal felvetett problémának a megoldása. A bizottság képviselője is beszélt erről. Ez valóban fontos, de az egész euróra vonatkozó jogszabályokra van szükség. Én vagyok annak a munkacsoportnak a vezetője, amely az európai, kelet, nyugat- és kelet-európai szakértőket tömöríti. Én Lengyelországból származom, az ottani helyzetét ismerem a legjobban, illetve a kelet-európai helyzetet. A környezetvédelmi miniszter által benyújtott terv egyáltalán nem ambiciózus. Ezt halljuk a vállalkozásainktól is. EU szintű kötelezettségekre van szükség, maguk az országok semmit nem fognak tenni, ezt láttuk is a gyakorlatban. Eco-designra van szükség és sok mindenre, de most erre nincs időm. Következtetések. Mit jelent mindez, hogy ambiciózusabb legyen, lesz majd a javaslat, ha most visszavonják számomra? A civil szervezetek számára egy opció van, hogy tartsuk meg a jelenlegi ambíciót, és ezt még emeljük jó kezdeményezésekkel, amelyek szerepelnek egyébként a szupergazdaságra vonatkozó közleményben. Ezek a nem jogszabályalkotási részek is bekerülhetnének a jogszabályba, ez lenne az ambíció fokozása, más nem tudok elfogadni. Európai szintű szupergazdaságra van szükség, és e, ez teszi e, jobbá Európa jövőjét, ehhez politikai akaratra van szükség. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most e, hallgassuk meg Filippo Blandolinit, aki a Municipal Waste Europe szervezetnek tagja és alelnöke. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a meghívást a szakbizottságnak. Két eh, európai szervezetet képviselek, az egyik eh, a Nemzeti testületeket tömörítő MVE, amely a háztartási hulladékok elhelyezésével vonatkozik, és a CEP, amely pedig eh, az általános érdekű szolgáltatásokat kezelő intézményeket tömöríti. Ez egy elismert eh, szociális partner, a bizottság is elismerte ennek a szerepét. A CEP üdvözli a körkörös gazdaságra vonatkozó csomagot. Ez egy nagyon fontos első lépés eh, a körkörös gazdaság jelentősének fokozása érdekében, ahol az erőforrás hatékonyság a legfontosabb motorja a gazdasági növekedésnek, illetve a védelemnek az Európai Unióban. A csomag nagyon helyesen hangsúlyozza, hogy nem arról van szó, hogy választani kell a környezetvédelem között, illetve a másik oldalon a növekedés és a foglalkoztatás között. És azt is hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy a hulladék hierarchiából a legtöbbet kihozzuk a másodlagos gazdaságban, a megelőzésre kell összpontosítanunk, illetve az újrafelhasználásra való felkészülésre. Ez egy nagyon fontos vívmánya a körkörös gazdaságra vonatkozó csomagnak. A ö, körkörös gazdasági ö, csomag javaslatban ö, gyakorlatilag ö, az eddig elmondottakat kell megvizsgálni, és új definíciót is javasol ugyanakkor, ami a háztartási hulladékot illeti. Úgy gondoljuk, hogy ezt a definíciót kizárólag attól függően lehet alkalmazni, hogy milyen összetételű a hulladék, honnan származik. Nem a céghez, a vállalathoz kapcsolódóan, amely összegyűjti ezeket a hulladékokat. Ezt a definíciót, amennyire csak lehet, olyan terminológiákra kell alapozni, amely az európai hulladékkatalógusban szerepel. Ugyanakkor ami a, az újrafelhasználás célkitűzéseit illeti, ezek rendkívül fontosak. Először is egy módszert kell meghatározni, amely egységes lenne az összes tagállamban, amelynek segítségével meg lehet határozni azokat a feladatokat, amelyek ide tartoznak. Ez pedig az első szelektív tevékenység módszerén kell, hogy alapuljon. Ezen kívül az ambíciózus célokat azzal a lehetőséggel is kell kísérni, hogy ezek reali, reálisak és tényleg elérhetőek legyenek. Az új céloknak, célkitűzéseknek véleményünk szerint megfelelőknek kell lenniük, figyelembe véve a kontextust, amely gyakorlatilag nem teszi lehetővé, hogy másképp határozzák meg a háztartási hulladékot, a módszereket, és figyelembe kell venni azt is, hogy eddig mit ért el a 28 tagállam ezen a téren. Ugyanakkor azt is gondoljuk, hogy mennyiségét illetően is, de főleg minőségét illetően növelni kell az újrafelhasználhatóságot, ugyanis tényleg így újra, fele, újra hasznosítani lehet az anyagokat konkrét célokat kell meghatározni az egyes hulladéktípusokra, amelyek fontosak ilyen szempontból. Az élelmiszer, a szerves hulladékra koncentrálva. Ugyanakkor a gyártók számára ez nagyon fontos eszköz is lehet, hogy elérjék a körkörös gazdaság kapcsán meghatározott célokat, illetve hogy elérjék azokat a magas és ambiciózus célokat, amelyeket az újrafelhasználhatóság terén megfogalmaztunk. Tehát meg kell erősíteni ezt az újrafelhasználást. nagyon jelentős lehetőséggel bővülhetne így a véglegesen hulladéknak minősített anyagok felhasználhatósága. Megint csak ezzel elősegítenénk a célok elérését, és nyilván ez előfeltétele az ambíciózus célkitűzések megvalósításának, amit még csak az újrafelhasználással nem sikerült elérni. Ezen kívül integrált hálózatát kell kialakítani a különböző üzemeknek, és olyan technológiákat kell kialakítani, amelyek a szelektív szemétkezelést, a szerves anyagok felhasználását, kezelését lehetővé teszi. Itt már vannak tapasztalatok több tagállamban is, és ez megint csak nagyon jó lehetőség a növekedés, a foglalkoztatottság, a munkahely teremtés szempontjából ö, tagállamainkban. A hulladékok kezelése nyilván még javításra szorul, főleg az újrahasznosítás terén. Végül pedig, ami a célokat illeti, el szeretnénk mondani, hogy a csomagban megfogalmazott célkitőzések alapvetően fontosak, hogy a körkörös gazdaságot megvalósíthassuk. A célkitűzéseket viszont teljesen reális alapon kell megfogalmazni, fokozatosan kell megpróbálni elérni, és meg kell határozni az egyes fázisokat 2015-től 30-ig. Ami az újrafelhasználást illeti, minden hulladékra ki kellene ezeket terjeszteni, nem kizárólag a háztartási hulladékra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Virginia Johnson az utolsó hozzászólónk, a European eh, igazgatója, parancsoljon asszonyom. Köszönöm, szeretném megköszönni az elnöknek és a jelentéstevőnek, hogy meghívtak ma, illetve az árnyék jelentéstevőnek és a többi képviselőnek is, hogy időt szakítottak erre a meghallgatásra. Támogatjuk a jelenlegi hulladékcsomagot, és a parlament is támogatja ezt, erős jelzéseket hallottunk most erre Persze van három pontban tér a javításokra. Együtt fogunk önökkel működni a bizottsággal és a tanácssal azért, hogy a hulladékcsomagát felülvizsgálása valóban eléri azokat a célokat, amelyek a körkörös gazdasághoz kapcsolódnak. Európa az Európai Csomagolási, Környezetbarát Csomagolási Szervezet, ez a nevünk fordítása, mi az egész ellátási láncot eh, lefedjük eh, a gyártóktól egészen a felhasználóig, felhasználókig, az egész ágazatra vonatkozó eh, nézeteket, nézetek érvényesítésért küzdünk. Szeretnénk erőforrás hatékonyabbá tenni az európai gazdaságot, egy olyan Európát szeretnénk, ahol az innovációra épül az csomagolási megoldások kidolgozása, gazdasági és társadalmi igényekre építve. A körkörös gazdaság célkitűzéseit egyértelmű elérhető, méltányos, harmonizált EU jogszabályokkal lehet támogatni, a felülvizsgálatban a következő ügényeket kell megvizsgálni. Harmonizált definíciókra, módszertanokra van szükség, ez lett az alapja az órafelhasználási céloknak. Az, hogy hogyan jutunk el ide, ez a második kérdés, ki kell terjeszteni a felhasználói felelősséget. Végül nem utolsó sorban a belső piacot is védelmezni kell, a csomagolási szabályozásban ez fontos alapelv kell, hogy legyen. Ez a három szakpolitikai szükséglet oda vezet majd, hogy a jogi biztonság javul, és javul Európa versenyképessége és az új technológiák területén. A fenntartható növekedés és a foglalkoztatás fontos célunk. A következő percekben szeretném kifejteni ezt a három alapvető pontot. Először is egyértelmű mérési kiindulási pontra van szükség, működő, harmonizált metodológiákkal, hogy hogyan mérjük a újrafelhasznált hulladékok mennyiségét. Második lépés, reális újrafelhasználási célokat kell kitűzni az első lépésre épülve. Miért kérjük az EU jogszabályokat? A harmonizált mérés és jelentéstétel a csomagolás újrafelhasználásával kapcsolatosan lehet az alapja a megalapozott menedzsment döntéseknek. Valódi kihívásokkal kell itt szembenézni. A reális célok alapján tudjuk, hogy ezek alapján lehet csak elérni a nagyon nagy kihívást jelentő célokat. Nagyon nagy a különbség a tagállamok között továbbra is, különösen az EU célok elérésében olyan különbségek eh, merülnek fel, mint az hulladékkezelési infrastruktúrában, a teljesítmény szintjében, ezeket figyelembe kell venni, amikor az EU célkitűzéseit magasabbra akarjuk emelni. Arról is beszélnünk kell, hogy hogyan érhetjük el ezeket a csomagolás újrafelhasználási célokat. Az EPR a kiterjesztett feldolgozói, gyártói felelősség fontos fogalom itt egyfajta operatív felelősségről van szó a termékekre nézve, ki terjesztve, meghosszabbítva ezeknek a hasznos felhasználási életciklusát. Az EPR rendszereket arra dolgozták ki, hogy a gyártók jogi kötelezettségeiknek megfelelhessenek. Ahhoz, hogy az EPR sikeres politikai eszköz legyen, kötelező EU szintű minimum követelményeket kell kidolgozni az EPR tekintetében a csomagolás és csomagolás hulladék irányelv keretében, ami meghatározza a szerepeket, felelősségi köreket minden szereplő számára. A szubszidiaritás elve alapján a tagállamoknak eh, meg kell adni a lehetőséget, hogy megválasszák, hogy az EPR-t végrehajtják-e, rugalmasságra van szükség, ahogyan ez tükrözi a nemzeti és helyi valóságot az ipar miért kér több EU intézkedést ezen a területen? A kötelező minimum követelmények azt biztosítják majd, hogy az non-profit szervezetek és a profit szervezetek tekintetében ezek a szervezetek ugyanolyan minimális szabályok alapján működhetnek, és a különböző EPR modellek egymás mellett párhuzamosan létezhetnek. Ezzel a hatékonyság javul, az innováció előtérbe kerül, és a csomagolások felhasználás, újrafelhasználása fokozódik. Ezeket a követelményeket EU szintű iránymutatásokkal kell kiegészíteni, amely a szereplők kötelezettségeit meghatározza, ez eh, javítja az elszámoltathatóságot mindenki számára, a gyártók számára, az állami magán eh, hulladékfeldolgozók számára, a fogyasztók számára, a nemzeti hatóságok számára és az EPR rendszerek számára is. Ezeket a kötelezettségi és felelősségi köröket pontosan körül kell írni. Nem tudjuk elfogadni, hogy a bizottság javaslata a hulladékkezelés teljes költségét a gyártóra helyezi, de nem határozza meg a különböző szereplők felelősségét. Ezt úgy érezzük, hogy ez egy bianco lesz, amit ránk erőltetnek, és nem lehet erről egy ellenőrizni az EPR rendszerek hatékonyságát. Szorít az idő, úgyhogy nem tudok a minimum követelményekről beszélni, arról, hogy milyenekben gondolkodunk, de az EPR adatlapról azért szeretnék beszélni, ezt elhelyeztük a bejáratnál is, illetve szeretnék az álláspontunkról beszélni a jelenlegi javaslattal kapcsolatosan. Harmadik, pont. Végül, de nem utolsó sorban a belső piaci elv a gerince továbbra is eh, az irányelvnek. A belső piac eh, méretgazdaságossági előnyöket idéz elő, alacsonyabb eh, megfelelési költségeket, az erőforrások jobb elallokálását és egyéb előnyöket. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy mi is a létalapja az irányelvünknek. Amikor a 90-es évek elején elfogadták ezt, az volt az oka, hogy különböző környezetvédelmi intézkedések torzították a belső piacon a csomagolások és a csomagolt termékek szabad mozgását. Ezért a hulladékokra vonatkozó jogszabályok nem szabad, hogy lehetőséget adjanak a tagállamoknak, hogy intézkedéseket nemzeti szinten fogadjanak el a csomagolással kapcsolatosan. Ez protekcionista intézkedésekhez, piacfeldarabolódáshoz vezethet, aláaknázza az innovációt, a versenyképességet és a foglalkoztatást, pontosan ezek lennének a céljai a körkörös gazdaságnak. Felszólítjuk a döntéshozókat, hogy ezt a három fontos pontot vegyék figyelembe. A jelenlegi javaslat kivitelezhető kell, hogy legyen a folyamatban lévő jogszabályalkotási eljárásban. Tudomásul vettük, hogy a bizottságnak az a szándéka, hogy visszavonja ezt a javaslatot, és eh, idén még egy új javaslatot készítsen. Ebben szeretnénk egyetműködni az Európai Parlamenttel és a többi EU intézménye biztosítandó azt, hogy a jövőben az EU jogszabályok egyértelműen kivitelezhetőek lesznek és támogatják a fenntartható növekedést. Köszönöm. Köszönöm szépen, és megnyitjuk most a vitát. Először is eh, az előadó, illetve az árnyékjelentéstevő kapnak szót. Az előadó következik először, Bonafé asszony, hogy elindítsa ezt a vitát. Jó, mm, voglio fare subito. Nos, azonnal egy kérdéssel kezdeném, ugyanis úgy tűnik számomra a követ, az előző vita alapján, hogy csak megalapozott érvek alapján lehet elfogadni Falkenberg igazgató úr javaslatát. De hiányzik az nagyon fontos részlet, hogy hogyan lehet finanszírozni azokat az infrastruktúrákat, amelyek segítségével el tudjuk érni a kitűzött célokat az újrafelhasználás terén. A struktúrális alapokról hallottunk, de azokról tudjuk, hogy ami a Juncker beruházási tervet illeti, ez már rendelkezésre áll. A kérdésem tehát az eladókhoz a következő. Önök szerint hogyan lehet javítani a helyzeten, hogy a célú kitűzött újrahasznosítását az anyagoknak elérjük? Köszönöm. Van-e még kérdés? Jan? I, I had exactly the same question. Ugyanez lett volna a kérdésem, úgyhogy inkább meghallgatnám majd a bölcs válaszokat. Oké. Okay. Rendben, egyéb kérdés van-e a képviselők részéről? We are ready to... Rendben. Akkor kezdjük megint az első előadóval, hogy először meghallgassuk az ön választát az előadó kérdésére. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, Szükség van olyan befektetésekre, amelyek a hulladék összegyűjtését és a logisztikát is segítik. Láthattuk, hogy ez a körkörösség azon akad el, hogy vannak bizonyos űrök, hézagok a termelési láncba, és így a produktív kapacitásokat nem lehet kellően kihasználni, és van még valami, az anyagok tervezése és kiválasztása kapcsán is hogy többet kellene beruházni a tervezésbe, hogy ismét a rendszerbe tápláljuk az anyagokat, és ne, ne állítsuk el olyan hibrid anyagokat, amelyeket aztán nem lehet szétválasztani. Tehát a produktív ciklusokba kell ezeket visszafordítani. A hulladékgyűjtési rendszerek kapcsán nagyon komoly lehetőségek rejlenek a bioanyagokban, tehát a kutatás, fejlesztés az új anyagokra kellene, hogy hangsúlyt helyezzen, és ezeket az ökoszisztémába lehet visszafordítani, és a természeti tőkét lehetne így bővíteni, vagy vissza kell fordítani a rendszerbe, hiszen a biológiailag lebomló anyagok jobb felhasználására volna szükség. Tehát a tervezési kapacitás, a szétszerelés, illetve az újra összeszerelés, az újragyártás tekintetében. Parancsoljon, folytathatjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a rendkívül érdekes kérdést. Az elmúlt években intenzíven foglalkoztunk azzal, hogy az európai források hogyan jutnak el, főleg azon tagállamokba, amelyek még nem rendelkeznek a, az újrahasznosító gazdaság számára fontos infrastruktúrával. Az elmúlt években megállapítottuk azt, hogy a brüsszeli források egy részét alig hívták le, másfelől pedig részben lehívták őket, és felhasználták ezeket, de nem az európai hulladék hierarchia irányelv alapján. Tehát új hulladék lerakókat építettek, a régieket modernizálták, de nem ez az, amit a hierarchia igazából megcéloz. Tehát egyfajta paradigmaváltás megvalósult a parlament nyomására részben, de egyértelmű, hogy a strukturális alapok célja a hulladék hierarchia mentén kell, hogy megvalósuljon. Ugyanakkor foglalkoztunk azzal is, hogy mi a realitás az új tagállamok nagyvárosaiban, és ott azt tapasztaltuk, hogy a települések érdekeinek részben megfelel az, hogy olyan beruházásokat eszközölnek, amelyek gyorsan megvalósíthatók, és ezzel magyarázható egy már létező hulladéklerakó felújítása. Sokkal nehezebb a szelektív hulladék válasz, különítő, illetve égető művek, hulladékégető művek megépítése. Tehát a kapacitások kérdését is jobban szemügyre kellene vennünk. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy a jövőben nem pusztán az állami beruházásokat kell támogatni, hanem például a PPP konstrukciókat kellene jobban támogatni, hiszen itt lehetőség nyílik arra, hogy a magángazdaság szakértelmét például a hulladék gyűjtő, a hulladék szelektáló berendezések terén jobban kihasználjuk a PPP konstrukciók felé kellene elmozdulnunk, ez egy nagyon komoly előrelépés lenne, azt hiszem, hogy itt sok mindent el lehetne érni. Egy példa. Helyi szinten egyre drágább ugye a hulladék lerakása. Ha ez így folytatódik, akkor egyre nagyobb lesz az igény olyan beruházások iránt, amelyek a az ártalmatlanítandó hulladék mennyiségét csökkentik, és hogyha emellett még további forrásokat is sikerül mozgósítani, amelyek a vitatott új alapból kerülhetnének ki, akkor ez mindenképpen egy nagy előrelépés lenne. Sok mindent lehetne így elérni az új tagállamokban, és pontosan ezért nem tartjuk helyesnek egy ilyen program követését egyfelől, másfelől pedig egy konkrét kezdeményezést, mint amilyen ez az alap, adott esetben ugye visszavonnak, ez nem megfelelő. Köszönöm, Bárzák úr. Röviden, mert a kollégáim már nagyon jól kifejtették, hogy pontosan mire van szükségünk. Annyit tennék hozzá, hogy főleg a keleti országokban ugye sok mindent be kell hozni még, mert nagy a lemaradás a recycling kapcsán. Tehát az energiával, a jobban kell bánni. Nem megfelelő azt mondanunk, hogy azzal indokolják a, visz, a terv visszavonását, hogy a, inkább felhasználják a Junckeri befektetési csomagot, mert ezt akkor is fel lehetne használni, hogyha megtartanánk a jelenlegi javaslatot. Lehet, hogy nincs igazam persze, de akkor ezt valaki pontosíthatná. Eh, Dr. Bandolini. Köszönöm szépen, Vandolini úr. Köszönöm szépen. Nos, mi úgy gondoljuk, hogy nyilvánvalóban valamilyen módon a kutatást továbbra is fenn kell tartani az anyagok és módszerek vonatkozásában, hogy minél inkább újra hasznosíthatók legyenek. Ezen kívül a lehető leghosszabb ideig fel kell tudni használni őket életciklusuk során. Úgyhogy támogatni kell a kutatást olyan rendszerek érdekében, amelyek segítségével hatékonyabban lehet felhasználni a hulladékokat, és ugyanakkor az olyan hulladékok újrahasznosítására is koncentrálni kell, amelyek talán egyelőre még nincsenek sem a közvélemény, sem az érintettek érdeklődésének középpontjában, de amelyeket szintén hasznosítani, újra felhasználni lehetne. Például a bizonyos iszapok és egyéb ilyen jellegű anyagok felhasználására gondoltunk. Európában például az integrált rendszerek nem eléggé megszervezettek, a hulladékgyűjtés, illetve a hulladékok újrahasznosítása közötti szakban. Tehát vissza kellene térni, vissza kellene térni ezekre a területekre is, és megvizsgálni, hogy az egész ciklus minden egyes szakaszában hogyan lehet javítani a helyzeten, hogy elérhessük azt a célt, amit kitűztünk magunk elé, vagyis a körkörös gazdaság létrehozását. Köszönöm. Köszönöm, nagyon sok érdekes dolgot elmondtak a korábbi felszólalók. Úgy gondolom, hogy amivel ki tudom egészíteni, az talán a következő. Ha már a beruházásokról beszélünk, először az egyértelmű jogszabályokba kell beruházni a hulladékkezelés területén. Ez már segítség lenne azon tagállamok számára, ahol nagyobb támogatásra van szükség, hogy befogadóbb legyen a és jobb legyen a hulladékfeldolgozásra vonatkozó tervezés és a szelektálási technikákra is nagyobb figyelmet kell fordítani, illetve az újrafelhasználásra, és természetesen nagyon fontos számunkra, hogy hol tudunk a kutatásba és az innovatív dizájnba jobban befektetni, akár a csomagolások területén, figyelembe véve a környezeti szempontokat, a társadalmi fogyasztói igényeket, hiszen ez a funkciója a csomagolásnak a védelem és egyéb funkciók. És van egy elem, amiről nem szabad megfeledkezni, a beruházási és oktatási szempontok. A fogyasztókra is gondolnunk kell, és ezért az iskolákra kellene összpontosítanunk, több forrást fordítani arra, hogy a fiatalokat ellássuk ezekkel az ismeretekkel, hogy tudatosabb fogyasztóvá váljanak. Köszönöm. Köszönöm, ha van még további kérdés. Please, Madame Bona. Tessék, Bonafé asszony. Jó, nel caso, ne approfitto. Kihasználom a lehetőséget. Ez egy kicsit uh, softabb kérdés. Nos, hogyha a megelőzése koncentrálhatnánk, mert ugye a célok nem kötelező jellegűek, és ugye koncentráljunk az élelmiszer pocsékolásra is. Ugye az első lépés, ami talán ambíciózusabb, ezen a téren is megtehető. Nos, beszéltünk eddig arról, hogy hihető célokat kell kitűznünk magunk elé. Ezek azok, ami a csökkentést illeti? Köszönöm. question from Mr. Köszönöm. Femenga úrnak van egy kérdése. Ez ahhoz kapcsolódik, amit a legutolsó felszólaló mondott el az oktatásról, hogy a szelektált hulladékgyűjtése kapcsolatosan mire lehet tanítani a fiatalokat és a felnőtteket. Ez lehetséges bizonyos szempontból, de uh, annyira sokféle hulladékot kell szétválogatni, hogy ez egy óriási kihívás nagyon sokak számára. Ez persze jó a környezet számára, hogy hogy jól mossuk ki a műanyag palackokat jó sok vízzel, jó sok mosogatószerrel, most szép tiszta lesz, és újra fel tudjuk használni. Nem volna-e értelmesebb olyan irányba fejlődni, hogy ez a fals környezetvédelmi megközelítés biológiai lebontható termékek felé mozdulna el, hogy ezeket ne kelljen kimosni, elmosni. És azt is megoldhatnánk, hogy kevesebb szennyezés, kevesebb zavar keletkezzen a szortírozással kapcsolatosan. A legutóbbi biztos nagyon érdekes üzenetet közvetített, nem számítottam arra, hogy majd visszasírom, minden esetre ő azt mondta, hogy megnyugtatóbb megoldásokra van szükség, tehát még a múltkori, a legutóbbi bizottság sem bízik ebben a megközelítésben. Köszönöm. Még egy körben nagyon röviden megadom a szót a szakbizottság tagjainak és aztán az előadóinknak azért, hogy válaszoljanak a felvetett kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr, lehet, hogy nem nekem kell a célok elérhetőségéről, hitelességéről beszélni kvantitatív szempontból, de nagyon fontos, és egyet is értek Feneken úrral, aki arról beszélt, hogy inkább ebben a láncban felfele kellene elmozdulni. Ez volna egy nagy lépés előre, és nem pedig az, hogy állandóan csak a károkat próbáljuk csökkenteni. E, persze ez szükséges az átmenet során, és ilyen mechanizmusokra is szükség van, de az is nagyon lényeges, hogy ne tévesszük szem elől a célt. Mégpedig azt, hogy már a tervezés szakaszában érvényesülnek a környezetvédelmi szempontok, és ne csak a tüzet próbáljuk oldani. Mindig lesz maradvány hulladék, és erre szabályozást kell találnunk, de inkább a csomagolóanyagok mennyiségét kellene csökkenteni, és másféle anyagokat gyártani, inkább erről szól a körkörös gazdaság kultúr. Es gibt sehr genaue Nagyon pontos felmérések készültek arról, hogy a hulladék mennyisége hogyan alakul, például figyelembe véve a lakosság állat, átlagos életkorát, a népsűrűséget, illetve azt is megvizsgálták, hogy a különböző gyártási folyamatok hogyan befolyásolják a hulladék mennyiségét. Azt hiszem, hogy számos jó kezdeményezés létezik, főleg a gazdaság terén, arra vonatkozóan, hogy a források jobb kiaknázásával és kevesebb hulladék gyártásával alakuljon a gyártás. Ugyanakkor, ami a települési hulladékot illeti, a fogyasztói magatartások megváltozásával nem tudok elképzelni egy változást úgy, hogyha továbbra is stagnál, vagy növekszik a lakosság, ahogyan az a német városokban megfigyelhető. Továbbá, ami az újrafeldolgozás minőségét illeti, ez azon is múlik, hogy a szelektív hulladékgyűjtés korán elkezdődjön és nagy mennyiségben. Akkor tudunk előrelépni, hogyha a településeken a háztartásokhoz közel létesüljenek hulladékgyűjtő létesítmények, mert akkor így eltekinthetnek a lakásokon belül a hulladék szelektív gyűjtésétől, akkor javíthatunk ezen. Nos, ez kérdéses, nem vagyok benne biztos, hogy ez megvalósítható. Good question on, on the credibility of the... Köszönöm ezt a jó kérdést, ami a célok hitelességét illeti. Valóban ezt a jövőben meg kellene vizsgálni a közeljövőben, még mielőtt bármilyen jogalkotást elfogadnák, de ami a megelőzést illeti, egy cél, amely nem volt kötelező érvényű, ez az élelmiszer hulladékra vonatkozó 31 ez nagyon mérsékelt, mi 60-at javasoltunk, ami lehet, hogy nagyra törő, de 30 ot el lehet érni. Hogyha az élelmiszer hulladék láncolatát megnézzük, akkor valóban lehetséges ugye a fenntartható mezőgazdaság előmozdításával. Ugye volt ezzel kapcsolatban egy dokumentum, amelyet Potosnyik úr kidolgozott, de aztán elakadt ez a dokumentum. Tartalmazott nagyon érdekes eszközöket arra vonatkozóan, hogy az élelmiszer hulladékot hogyan lehetne csökkenteni. Eh, Nos, amikor a prevencióról beszélünk, van egy alapvető koncepció, amit nem szabad elfelejteni, a források hatékony kezelése. Mi, akik a hulladék kezelőket képviseljük, így gondoljuk. A megelőzés nem csak azt jelenti, hogy a forrásokat kell hatékonyan kezelni, hanem az egész ciklust a hulladékkezelés során. Ez azt jelenti, hogy jobban kell a beruházásokat tervezni, a hulladékgyűjtést, a hulladékkezelést, hatékonyabban, mint ahogyan ezt tennénk akkor, hogyha inkább a hulladékfeldolgozást kezelnénk. Eddig ugye az elvekről beszéltünk, főleg, de ami a megelőzést illeti, illeti hát itt eléggé ö, szerény lépések történtek csak. Ö, nem elég az eco-designra koncentrálni, meg kell határozni a végrehajtható és teljesen reális terveket, hogy jobban érhessük el azokat a célokat, amelyeket megfogalmaztunk. Szeretném hangsúlyozni, hogy hazában, Olaszországban a gazdasági válságnak köszönhetően jelentősen visszaesett a hulladék mennyisége, ez nem virtuális virtuóz megoldásnak köszönhető, mivel a GDP jelentősen csökkent, ennek köszönhetően a hulladék is, úgyhogy messze vagyunk még a hatékony megoldásoktól. Ami a stabilitási célokat illeti, ezeket kellene először elérni, de tudatosabban kellene nyilván a definíciókat is megfogalmazni. Köszönöm. Jánszenz asszony. Thank you. Think on Köszönöm szépen, ami a megelőzést illeti. Nagyon lényeges valóban ez, és valóban nagyon világos érvek szólnak eh, a megelőzés mellett nyilván a csomagolást felhasználók vagy gyártók nem akarnak egy félelre sem többet fizetni a szükségesnél, különösen a mostani árak mellett. És az ellátási láncban résztvevők készen állnak arra, hogy a termékek tervezésénél is figyelembe vegyék ezeket a szempontokat. Ez megelőzheti az pocsékolást az élelmiszereknek, az elpazarlását. Ami a konkrét megelőzési célokat illeti, ezt nagyon nehéz eh, mérni és minden adatot összegyűjteni. A jelenlegi jogszabály értelmében is szeretnénk többet beruházni az újrafelhasználásba, és elérni a vonatkozó célokat, de ehhez nagyon világos referenciákra és mérésekre van szükség, egyértelmű metodológiára, az EPR kereteinek megteremtésére, hogy a hulladékgyűjtés és a szelektív hulladékgyűjtés jobban működjön a csomagolás esetében. Ez, egy, ez is egy eh, megelőzés intézkedés ebben az értelemben. Köszönöm, tartjuk az időt, és úgy gondolom, hogy ezt a meg, meghallgatást le is zárhatjuk. Köszönöm szépen a szakértőknek eh, az előadásaikat és a válaszaikat. Most már csak annyit kell elmondanom, hogy az eh, MV bizottság következő ülése január 27-én lesz, délután, és 29-én lesz egy délelőtti, illetve egy délutáni ülésszakunk és Köszönöm szépen, és jó étvágyat mindenkinek!